Right, good morning everyone. Good morning ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, Pálinkás, jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön. Az első napi rendi ponttal kezdjük, rögtünk a lovak közé csapunk, el kell fogadnunk a napirend tervezetet, úgy látom, hogy senkinek nincs elnevetés, akkor elfogadottnak tekintjük. Kettes pont, nekem nincs bejelenteni valóm semmi, úgyhogy már is a hármas napi rendi pontnál tartunk, legutóbbi ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. December 11-e ülésről beszélünk. Elfogadottnak tekintjük, hogy nincs senkinek ellenvetése, és már a négyes napi rendű pontra ugrunk gyors tempóban. Úgy João Valde Médát, nagykövet urat, excellenciát üdvözöljük a szakbizottságunkban, az ENSZ New Yorki közülésén előtt újra meghívtuk itt magunk közé. Nyilván ön is tudja, hogy az AFET munkája az ensz kapcsolatban három dolgot érint. Elsősorban az ENSZ közgyűlésére felkészülésként az uniós prioritásokra teszünk javaslatot a tanácsnak, az Európai Tanácsnak. Eugen Freund az előadónk erre az évre vonatkozóan, aki hál' Istennek itt van. Második az Emberjogi Albizottsághoz tett látogatásunk az ENSZ központjába, ez a második, a harmadik pedig Barbara Lochbiller témája az ENSZ-EU kapcsolatok témájában. Ez a három téma, amiben illetékesek vagyunk. Köszönöm Anna nagykövet úrnak, hogy a tavaly októberi látogatásunk során segítette a munkánkat. Valóban komoly sikerként könyvelhetjük ezt el. Szerintem azt hiszem mindannyian boldogak lennénk, hogyha bővebben beszámolna arról, hogy hogy állnak a dolgok, Antonio Gutierrez főtitkár úr által javasolt reformok, illetve az amerikai által 2017-ben bejelentett költségvetési megvonások hogyan alakítják az ENSZ munkáját. Erről kérem, hogy szóljon pár szót. Köszönöm szépen! Köszönöm. President. McAllister úr, mindig nagy öröm számomra, ha itt lehetek. Nem csak munkám része, hanem igazi öröm is számomra, hogy rendszeresen ellátogathatok ide, az Európai Parlament azon belül is az AFET külügyi szakbizottságba. Március 8-a különösen fontos nap, mégiscsak a Nemzetközi Nőnap napot ünnepeljük, ezért minden jelenlévő hölgyet engedjék meg, hogy a Nemzetközi Nap alkalmából külön üdvözöljek. New Yorkban aktívan foglalkozzunk a gender kérdésekkel, nemi egyenlőséggel. és a hétfőn kezdődő New Yorki ülés is pontosan ezzel a témával foglalkozik, ez nagyon fontos számunkra, és a csapatom is aktívan készíti ezt elő. Nagyon örültem annak is, hogy az AFED küldöttséget vendégül láthattuk október végén, eh, november elején New Yorkban. Ez az év egyik fontos eseménye számunkra, hiszen fontos számunkra is, hogy önök is figyelemmel kövessék a New Yorki munkánkat. Lochbiller asszonynal is találkozunk majd per hét múlva, aminek külön örülök. Rögtön elmondanám bevezetésképpen, így a vita bevezetésképpen, hogy ezek New Yorkban nagyon érdekes időket élünk. a globális helyzet eh, egyre nehezebbé válik. Ahogy azt szoktuk mondani, a nemzetközi helyzet fokozódik. Eh, ez különösen igaz az eh, ENSZ-ben. Az ENSZ főtitkár európai, portugál, egy nagyon dinamikus főtitkárunk van az ENSZ-ben, aminek külön örülhetünk. Ezért New Yorkban minden probléma ellenére, minden a nagyon kényes nemzetközi helyzet ellenére az ensz belül új lendület szemtanúi lehetünk, és ez az új lendület egy európai származású főtitkárnak köszönhető elsősorban. Hogyan tudnám leírni a jelenlegi helyzetet? Új lendületről beszéltem, de a multilateralizmusra új veszélyek leselkednek. Honnan? Néha onnan érkeznek ezek a veszélyek, akikről azt gondoltuk, hogy hasonlóan gondolkodnak, mint mi, és azt hittük, hogy a multilateralizmus hívei voltak, illetve veszélyekre selkednek Zenszre azok irányából is, akikről tudtuk, hogy nem támogatják a multilateralizmust. Ettől olyan nehéz a helyzet, ettől olyan nehéz kezelni ezt a mostani szituációt. A régi megosztottságok visszatérőben vannak, a biztonsági tanács gyakorlatilag megbénult, nem tudnak konszenzusra jutni. Kritikus, alapvető fontosságú, veszélyes szituációk témájában. Azt látom, hogy amerikai barátaink viselkedése az elmúlt hónapokban igencsak érdekesen alakul. Az Európa-Amerika közötti konszenzus is egyre nehezebben elérhető célá válik. Egy másik BT, állandó BT tag, Oroszországra gondolok, nagyon rövid távú taktikai stratégiát folytat hosszú távú gondolkodás helyett, és hát Kína is tudjuk, hogy, hogy viselkedik. Mégis ezek a nehézségek egyben óriási lehetőségeket nyitnak Európa számára, új felelősséget Rowez Európa, Európára, nagy súly az Európa vállán. Szeretnék egyre többen eh, azt várják Európától, hogy ezeken a megnyíló új helyeken, ebbe, ebbe az űrbe, ha úgy tetszik, eh, Európa lépjen be. Ez az igazi kihívás számunkra. Valamivel több mint két éve léptem hivatalba. Négy és fél évig voltam nagykövet Washingtonban, és a, azt kell, hogy mondjam, hogy a multilateralizmus terén New Yorkban jelentősen javult a státuszunk, a felépési képességünk, a hitelességünk, illetve a multilaterális rendszerre eh, eh, a ráhatásunk. Persze nem miattam, hanem elsősorban a Lisszaboni szerződés miatt. Másodszorban a főképviselő asszony munkájának köszönhetően, illetve harmadsorban azért, mert más intézményekben, ebben a parlamentben, ebben a szakbizottságban vannak olyan emberek, szakértők, politikusok, akik megfelelően hosszú távú gondolkodásmóddal rendelkeznek és értenek, megértenek egy alapvető dolgot. A világ állását, a multilaterális rendszert nem tudjuk befolyásolni, ha nem vagyunk egyesültek. Az egység ben az erő, ennél még soha nem volt igazabb. Az egység az elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy Európa be tudja nyomulni abba a megnyíló légüres térbe, amit mások maguk után üresen hagynak a multilateralizmusból kivonulva. 2017-re visszagondolva azt kell mondanom, hogy 2017 jobb volt, mint 2016, sok egységesebbek voltunk, ehhez sok munkát kellett végeznünk mind New Yorkban, mind itt Brüsszelben. És egy-két kivétellel azt hiszem, hogy nagyon jó a helyzet. A probléma mindig a kivétellel van. Amikor világos és látható, hogy Európa megosztott, akkor ez bizony kihatással van a hitelességünkre, illetve a Európa megítélésére. Itt volt például Jeruzsálem kérdése. Itt megosztott volt Európa, és ez hátrányos volt, hogy nem tudtunk egységesek maradni. Egy olyan kérdésben, amely ügyében van egy közös álláspontja Európának, illetve ahol a BT eh, határozatai eh, ezzel egybevágtak. Migráció ügyében is megosztottak vagyunk, még ebben a pillanatban is. Fontos tárgyalások folynak a migráció témájában egy globális megállapodásról nincs arra szükségünk, hogy megosztottak legyünk, sőt, éppen ellenkezőleg, hogyha komolyan befolyásolni akarjuk azt, hogy ez a globális megállapodás, amelyet egyébként mi kértünk, mi szerettünk volna, mert úgy gondoltuk, hogy a migráció nem európai probléma, nem csak Európát érinti, hanem egy olyan globális jelenség, amelyre globális megállapodás és globális megoldások kellenek hogyha valóban a globális megoldásokat mi aktívan akarjuk alakítani, akkor egységesnek kell lennünk. Hogyha megosztottak vagyunk, akkor elmondhatom, hogy mások ö, alakítják majd a dolgokat aktívan. Másoknál lesz a kezdeményező szerep. Szíria ügyében Két szintje elemzést osztanék meg önökkel. Először is itt van a politikai pálya, a másik a humanitárius fellépés, a harmadik pedig eh, a vegyi kérdések ügye. Nos, a három terület egyikén sem eh, állnak valami rózsásan a dolgok. Sajnálom, de nincsenek jó híreim ez ügyben. Lássuk a politikai pályát. Teljes padhelyzet alakult ki, nem működnek a dolgok. Amit eddig sikerült elérnünk, az annyi, hogy az ENSZ-en belül tartsuk ezt az ügyet. A ENSZ vezette Genf központú folyamat maradt ez. Ez köszönhető az Európai Unió és hasonlóan gondolkodó országok kezdeményezésének, amit természetesen a főtitkár úr is támogatott. De nem sikerült megteremteni a feltételeit annak, hogy politikai megoldást találjunk Szíriában, főleg azért, mert a szíriai szervek és hatóságok egész egyszerűen komoly politikai párbeszédben nem hajlandóak részt venni. Azok, akik Damaszkuszra hatással lehetnének, objektívan sem tettek eleget annak érdekében, hogy meggyőzzék Damaszkuszt. Humanitárius segítségnyújtás területén leginkább katasztrofális jelzővel illetném a helyzetet. Tegnap az NSBT konzultációt folytatott ezügyben. Egy NSBT határozatot pár héttel ezelőtt fogadtak el, amely alapvetően egy tűzszünetet rendelt el, amelyet úgy tűnik, hogy nem tartanak tiszteletben. Humanitárius uh, szervezetek hozzáférését garantálta volna, amely bizony csak részben, kis részben valósult meg, és tegnap arra jutottak az NSBT-ben, hogy a határozat végrehajtása nem működik. Mindenki másikra mutogat, mint mindig. A kevésbé nemes részletektől most megkímélném önöket. Konkrétumok tekintetében a legfrissebb információ, amivel rendelkezem, az az, hogy az a humanitárius konvoj, amely az érintett régióba kellett volna, hogy eljusson. 26 kamion volt, 10 egyáltalán nem sikerült kipakolni, illetve négyet csak részben sikerült kipakolni. Orvosi evakuációra nem került sor egyetlen egyre sem, és legalább ezer embert kellene az ENSZ bestései szerint orvosi okokból evakuálni. Tehát humanitárius téren nem sok minden pozitívumról számolhatok be, és az ENSZ-BT határozatot gyakorlatilag nem hajtják végre. Lássuk a végi válságot, ugyanis a szíriai válság bizony ezt is érinti, padhelyzet alakult ki az ENSZ biztonsági tanácsban, a közeljövőben sem látjuk meg annak a lehetőségét, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy a vegyi fegyverek használatát illetően valóban valami történjen. Lássuk az ENSZ reformját. Az ENSZ főtitkár úr egy nagyon ambiciózus három részből álló Peace and Security Management és adminisztráció, tehát három részből álló reformcsomagot hirdetett meg, hogyha ezt sikerülne teljes mértékében végrehajtani, akkor teljesen más ENSZ lenne dolgunk. Mi természetesen támogatjuk a reformcsomagot. Az uniós tagállamok nagykövetei meg hívtam egy munkareggelire a múlt héten, és itt mindenki támogatta az ENSZ reformot. Persze nagyon nehéz ez, mert belülről, kívülről is sokan ellenzik az ENSZ rendszer reformját. Némi előrelépés történt már eddig is, jó úton haladunk, legalábbis elindultunk a jó úton, de most kezdünk az első akadályokhoz elérkezni, most indulnak a kemény tárgyalások tavasszal. Tudom, hogy a költségvetési vonzatai ennek érdeklik önöket annyit mondhatok ez ügyben, hogy az ENSZ amerikai nyomásra a kiadásait csökkenteni kényszerül. A mi meggyőződésünk az, hogyha ez az esznek reformra van szüksége, így bizonyos mértékben még, még jó is ez a fajta nyomásgyakorlás, tehát ugyanannyi pénzzel többet kell tudni tennünk, vagy akár se pénzzel is több eredményt érhetünk el. De egészen addig, amíg mérsékelt ez a nyomás Amerika részéről, ez idáig ennek igazán negatív következményeit nem tapasztaltuk. Körülbelül 5%-os csökkentésről beszélhetünk, ez alapvetően az ENSZ működését nem kérdőjelezi meg, lehetetleníti el. De vannak jelek arra, utaló jelek, hogy az amerikaiak még többet akarnak majd. Európa ebben a vitában nagyon fontos szerepet játszott. Próbáltunk közvetíteni az amerikaiak között, akik jelentősen növelnék az ENSZ, csökkentenik az ENSZ költségvetését, illetve vannak olyanok, akik pont ellenkező irányba mozdulnának el. A konszenzusos javaslatot mi tettük le az asztalra? közvetítők, hídépítők vagyunk, és mi lehetünk a költségvetés kérésekben alapvetően a megoldás kulcsa. A tagállamok rám és a csapatomra bízták annak a felelősségét, hogy a költségvetési kérdésekben tárgyaljunk, bár alapvetően erre nem terjednek ki eredetileg a hatáskörünk, azért ez a bizalom jele, aminek mindig örülök. Remélem, elnök úr, tisztelt képviselők, hogy a főtitkár úr által elindított reformokat legalább nagy részt, ha nem is teljesen sikerül végrehajtani szeptemberig. Ezt a mostani lendületet meg kell ragadnunk, meg kell tartanunk, és minden olyan üzenet, amely önöktől, a parlamenttől, az AFED szakbizottságtól, érkezik az ügyben, hogy fontos a reform és sietetni kell, ezt mindig üdvözöljük. Ugyanakkor fontos, hogy az Európai Unió valóban kiálljon a reformok sikere mellett. Ne felejtsük el azt az egyszerű tényt, hogy kollektívan az Európai Unió és a tagállamok a legnagyobb befizetők az ENSZ kasszába. Az emberek gyakran elfelejtik ezt mi vagyunk a legnagyobb befizetők együttvéve, EU-ként tekintve az ENSZ rendes költségvetéséhez több mint 30%-ban Európa járul hozzá. 2016-ban három tagállam, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság, illetve az uniós intézmények a tíz legnagyobb befizető között szerepeltek, külön-külön is. Hogyha az önkéntes befizetéseket tekintjük, hiszen a finanszírozás részben innen jön, az önkéntes befizetéseket tekintve a 28 tagállam összes önkéntes befizetés 50%-át adja, miközben 193 tagország van az ENSZ-nek. Tehát az EU és az ENSZ gyakorlatilag egymástól elválaszthatatlanok, nem csak értékek és elvek tekintetében, hogyha a szerződéseket, alapszerződéseket, kartákat, egyezményeket nézzük, akkor na, óriási az átfedés, de ezt félretéve pénzügyi szempontból is össze vagyunk nőve. Az Európai Unió adja az ENSZ, az Egyesült Nemzetek rendszerének, szervezetének a gerincét, mondhatjuk ezt nyugodtan. Erre büszkék lehetünk, de ennek óriási felelőssége is van. A multilaterális rendszeren belül tehát óriási teher nyomja Európa vállát. Ehhez azonban egységesnek kell lennünk, hogyha a parlament a tagállamok felé tudja közvetíteni az, azt az üzenetet, hogy az egység a siker kulcsa és előfeltétele, és hogy a megosztottság pedig a gyengeség jele az ENSZ rendszerében, akkor azt nagyon megköszönnénk. Ambassador, thank you very much. Köszönöm szépen a bevezetőt. Jó néhány kolléga szeretne hozzászólni. Nem tudom, hogy egyszerre tegyük fel az összes kérdést, vagy külön-külön. Egyszerre, jó, rendben. Kedves kollégák, nagyjából 10 óráig van időnk, tehát egy jó fél óra. Először megadom a szót Foint úrnak, aki pont ilyen kérdésekkel foglalkozik, és kérem, hogy nagyjából három percben fogalmazza meg gondolatát. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, kedves nagykövet úr. Nagyon nagy öröm számomra az, hogy itt van, Brüsszelben, és New Yorkban is nagy örömömre szolgált találkozni önnel. Azért is mondom ezt, mert az ENSZ-hez 40 évvel ezelőtt, most szeptemberben volt 40 éve, hogy először látogattam el. Gyakorlatilag azóta is mindig ugyanazt a mantrát hallgatjuk az ENSZ reformjával kapcsolatban, és én továbbra is csak várom, hogy mikor következnek be ezek a reformok. De az biztos, hogy az új főtitkár, vagy a jelenlegi főtitkár a saját reformjait be fogja vezetni. Két alapvető kérdéssel fordulnék önhöz, és aztán majd a kollégák az elmondottakhoz speciális kérdéseket fognak hozzáfűzni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön hogyan látja, mik a legnagyobb nézetbeli különbségek, vagy megközelítésbeli különbségek az ENSZ munkájával kapcsolatban. Tehát az ön honfitársa, jelenlegi főtitkár úr, és a korábbi főtitkár megközelítések között. Tudjuk azt is, hogy ők teljesen különböző világokból érkeznek, ez már önmagában is meghatározza őket karakterükben, megközelítésükben egyaránt. De azt szeretném megkérdezni, hogy ön hogyan látja, mik a legnagyobb különbségek a két vezető között? És aztán volt még, vagy lenne még egy kérdésem, amelyre ön nem utalt, vagy csak nagyon mellékesen, az Egyesült Államokra vonatkozik ez a kérdés. Tudjuk, hogy Trump elnök hogyan is fogalmazzak, nagyon különbözőképpen közelíti meg az ENSZ kérdését, mint a korábbi amerikai elnök, és minden bizonyal ön is meg tudja mondani azt, hogy ez jelenleg milyen módon hatott ki az ENSZ működésére. Vajon az ENSZ gyakorolt hatása ennek mi pontosan. Köszönöm, akkor most jönnek a néppárt nevében a felszólalók, Pitér asszony. Köszönöm szépen. Kedves Wspomniał Pan o polityce wobec Chin. Ja mam pytanie. Köszönöm szépen. Nos, hát ön Említette a Kínával kapcsolatos politikát. Az lenne a kérdésem, hogy január 26-án a kínai külügyminiszter egy fehér könyvet tett közzé, a Kína északi sarkvidéki politikájával kapcsolatban, és általában a sarkvidéki politikával kapcsolatban. Nos, ugye itt a jégsapka eltűnése, illetve a globális felmelegedés miatt alakulnak ki problémák, és Kína az 50. szélességi fokon található Kínának a legészakibb területe, és ezt ő úgy mondja, hogy ez összeköttetésben van az északi sarkvidékkel. Nos, hát Lengyelországban is találhatunk ilyen területeket. Vannak, akik azt mondják, hogy Kína szeretne eljutni Európába az északi sarkvidéki tengeri úton keresztül, és hogy ezért ennyire fontos számára egy új sejemutat kíván északi irányba megvalósítani. Ezzel kapcsolatban mi az ön vélemények? Köszönöm szépen. Annelitz következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy már kétszer is vendégül láttak bennünket, és önök rendkívül sokat segítettek nekünk is a munkánkban, amikor ott jártunk. A 2019-es csúcs találkozóra szeretnék utalni. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság már nagyon sok munkát végzett, előkészítő munkát. Mit gondol ön a klímaváltozással kapcsolatos minden fejlesztési célokkal? Joe Leinen, szeretne a klímadiplomácia el, élére állni, ez egy nagyon fontos mérföldköve politikáinknak, és az iráni delegáció is azt mondja, hogy ez egy rendkívül jó lehetőség, hogy ezzel az országgal is együtt tudjunk működni. Van egy saját kezdeményezésű jelentésünk is, amely nagyjából a nyára fog kifutni, ennek az a lényege, hogy hogyan lehet a delegációk erősítésén dolgoznunk, és az Európai Parlamentet is a delegációk munkájába jobban bevonni, és ezen keresztül a klímaportfóliókra, a különböző partnerországokkal való együttműködésben hogyan tudunk hatni. A klímadiplomáciával kapcsolatban egy kicsit erőteljesebben kellene fellépnünk, a COPS kapcsán is, hogy ezen a területen minél erőteljesebb szerephez juthassunk. Köszönöm szépen. Az ICR e nevében Charles Tenok következik. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokat lefektette és bemutatta. Természetesen Szeretnék Portugáliának is gratulálni Mário Centeno és Guterres úr kinevezéséhez is. Nos, kezdjük a Brexit-tel rögtön. Ez a legkényelmetlenebb kérdés. Mély bisz, ö, miniszterelnök asszony egy beszédet tartott, és ezzel kapcsolatban már az Európai Tanács is kiadott egy nyilatkozatot, az külügyi együttműködés a Brexit után címmel. Ez egy fontos prioritás mindkét fél számára. Az Egyesült Királyság szeretné erősíteni a biztonsági kérdéseket. Nem tudom, hogy milyen különleges megállapodásokat lehet kötni a különböző adatbázisokhoz való hozzáférés, illetve kölcsönös megállapodások tekintetében. De mi fog történni az ENSZ szintjén, hiszen az Európai Unió után, illetve hogy a Brexit után az Európai Unió már csak egy állandó székkel fog rendelkezni az ENSZ biztonsági tanácsában, Franciaország személyében. Tehát ilyen értelemben a külpolitikai um, prioritások összehangolása, nagyon fontos lenne az ENSZ szintjén is, az Európai Unió, Franciaország, illetve az Egyesült Királyság között. Hogyan látja ön ezt? Aztán még egy kérdésem lenne, Ciprus. Én hosszú idő óta fontos kapcsolatokat ápolok ezzel az országgal. Most ugye itt újabb tárgyalások folynak a sziget egyesítésével kapcsolatban, de hát úgy tűnik, hogy a törökök ebben nem igazán érdekeltek, most éppen Olaszországgal akasztották össze a bajszukat egy, egy gázvezeték kapcsán. Ugye többen azt mondják, hogy Brazília, Németország és Japán is kaphatna állandó helyet a biztonsági tanácsban. Hogyan látja ön ezt? Ez az Európai Unió szempontjából nagyon fontos lépés lenne, hogyha Németország kapna egy állandó nem vétós helyet az ENSZ-PT-ben. Oroszország vétói, Kína háttértámogatása például a szíriai helyzettel kapcsolatban nagyon megköti a kezünket, és úgy tűnik, hogy Trumpot nem érdekli egyáltalán a multilaterális megközelítés, sőt, alapvetően az ENSZ és a WTO ellen dolgozik. Tehát hogyan látja ön a multilaterális jövőt? Köszönöm szépen. Alde nevében következik Astrovicius úr. Köszönöm szépen. Kedves nagykövet úr, én is szeretnék csatlakozni azokhoz a kollégákhoz, akik már megköszönték a nagyon jó együttműködést, amelyet a delegációink az utazások kapcsán kapnak New Yorkban az ENSZ székhelyén. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a közös munkát, és remélem, hogy ez folytatódhat a jövőben is. A DROA, tehát az Emberi Jogi Albizottság Genfben járt. A, az EU, tehát az ENSZ 37. emberi jogi ülésén. Itt most én az emberi jogi kérdésre szeretnék rá kérdezni. Azt gondoljuk, hogy nem túl pozitív a helyzet, mert a prioritások kapcsán ugye az egyéni, illetve kollektív emberi jogok témájában, illetve a fejlesztési témában nem igazán látható az előrelépés. Hogyan néz ki a helyzet New Yorkban ugyanezen témák kapcsán? A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy van egy folyamatban lévő vita egy esetleges ENSZ béke fenntartó misszióról Ukrajnába, amelyet ugye az oroszok foglaltak el. Ezzel kapcsolatban ön hogyan látja a helyzetet, mit várhatunk, milyen fejlemények várhatók ezen a téren. Köszönöm szépen, a GUE nevében Szakoráva képviselő következik. Köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönjük az információkat. Én is szeretném elmondani, hogy mennyire aggódom az ENSZ jövője miatt. Nem túl rózsás a helyzet, és meg akartam kérdezni azt, hogy hogyan látja ön a globális megállapodás helyzetét. Az ENSZ tagállamoknak, tagországoknak egy humanitárius megközelítést kellene kialakítania a migráció témájában, de azt hiszem, hogy ezen a területen még rengeteg munka vár ránk. Én úgy vélem, hogy a legtöbb államnak egyet kellene értenie ezzel a fajta humanitárius megközelítéssel, főként a legkiszolgáltatottabb csoportok esetében. Abban a projektben, amelyet most olvashatunk, milyen változások tapasztalhatóak, hogyan látja ezt ön? és az egyes, illetve hogy a tagállamok politikája, vagy az Európai Uniós politika vajon a szolidaritás elvén mozog-e, vagy sem? Ön szerint hogy van ez? Vannak-e, vagy lehetnek-e másfajta megközelítések akkor, amikor vannak olyan tagállamok, amelyek nem hajlandóak még a legminimálisabb erőfeszítésekre sem hajlandóak a kiszolgáltatott csoportokkal kapcsolatban, amikor a Dublin 2 reformja nehézségekbe ütközik, és amikor vannak olyan tagállamok, amelyek visszautasítják a migránsok befogadását. És minden gyakorlatilag a Törökországgal való megállapodásra vezethető vissza. Törökországról pedig pontosan tudjuk, hogy hogyan is áll az emberi jogok kérdésében. Hogyan lehetséges egyáltalán az, hogy Törökországot EU-s tagjelöltként értelmezzük akkor, amikor Görögországban, Cipruson borzalmas problémákat okoz, és az emberi jogokat állandóan lábbal tiporja. Köszönöm. Köszönjük szépen. Négy további felszólalónk van. Először a néppártot szólítom. Boksa úr. Asszony. Köszönöm, nagykövet úr, hogy eljött hozzánk, és az előadását is nagyra értékeltem. Ami az nem ellenőrzött migrációt illeti és az európai határok sérülését, tudnunk kell, hogy a migráció általában véve is az egyik legnagyobb globális kihívás. Európában súlyos támadások érték az őshonos lakosságot, és a nemzetközi közösség nek ezért prioritásként kéne kezelnie az őshonos lakosság biztonságát, védelmét. Minden országnak szuverén joga, hogy kitenged be a területére. Magyarország védi a külső határait, és ezzel Európát is. És megfelelő koordinált válaszadás lenne szükség globális és európai szinten is, de úgy tűnik, hogy az Európai Unióban nem sikerül konszenzust kialakítani a e tekintetben, főleg a tekintetben, hogy milyen legális bevándorlási csatornákat lehetne létrehozni, egyáltalán kellenek-e ezek. Egyesek azt mondják, hogy ez a megoldás része lenne, ezzel mások vehemensen nem értenek egyet. A magyar kormány egy globális koordinált megoldást szeretne, úgy, ahogy ezt New Yorkban eldöntötték, de úgy érezzük, hogy ez a New Yorki határozat még inkább felbújtja arra a szerencsétlen sors embereket, hogy elhagyják hazájukat. A Global Compact-ot úgy kell létrehozni, megvalósítani, hogy közben a nemzetközi jog teljes körülön érvényesül, és minden szereplő egymással tárgyal, és mindenkinek szempontját figyelembe veszik a tagállami kormányok és az EU szervezetei maradjanak egységesek, mi is ezt szeretnénk, de úgy érezzük, hogy február második felében sok olyan kijelentés elhangzott az EU intézmények részéről, amelyek nincsenek összhangban a jelenleg érvényes jogszabályokkal, és ezért a nagykövet urat is arra kérem, hogy teljes körülön figyeljen oda, hogy betartsák a nemzetközi és az európai jogot a tárgyalások során, és nemzetközi fórumokon ö, csak olyasmit képviseljen, amit valóban közösen alkottak meg az európai tagállamok. Thank you. We now come to Jó Leinen. Jó Leinen következik. Nagykövet úr, felvette a fejhallgatót, akkor németül beszélek 2018 az EU éve, öt tagállamunk van a biztonsági tanácsban, a főtitkárt mérjük, és ez talán egy kicsit érezhető is, mint hogyha Európa az ENSZ-ben láthatóbbá vált volna. Én a béke fenntartó missziókra szeretnék rákérdezni, hogy ezek hol tartanak. Az EU akkor erős, ha egységes. Ugyanakkor ugye már eldőlt, hogy külpolitikai témák esetén elég a többségi döntés, tehát lesz mindig kisebbsége a közös külügyi álláspontnak. Szíriában és a Rohingya kapcsán óriási humanitárius katasztrófákról látunk, ugye most már 600 ezer menekültje van a második konfliktusnak is. Köszönjük, jó Lájnen. Besia úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyra értékelem, hogy kifejtette követ úr véleményét. Két dolog szeretnék utalni. Asubites kollega is elmondta már, hogy Genfben jártunk az ENSZ-nél, és az volt a benyomásunk, hogy az újonnan kinevezett High Commissioner Al-Hussein nagyon szomorú amiatt, hogy is, hogy a gazdaság középpontja a világon Kína-India felé talódik, és közben a szegénységnek új szigetei alakultak ki Európa közelében. Emberi jogi szempontból nagyon szomorú az, hogy nem vált be az a jóslat, hogy a gazdaság növekedésével az emberi jogok helyzete is javulni fog a világban ezen belül pedig az menekültek jogai foglalkoztatnak engem. Az úgynevezett failed államokat, Afganisztán, Szíriát sürgősen meg kell támogatni abban, hogy visszaállítsák a jogállamiság rendszerét, és az úgynevezett fragile államok, mint Pakisztán és Jordánia is külön figyelmet igényelnek, mert eszkalálódhat a felgyűlt feszültség. Ugye összesen 65 millió menekült mozog a világban, és, és a befogadó országokra hatalmas feladatokra hárulnak, mint az oltások, egészségügyi ellátás. Végül pedig az ENSZ reformja kapcsán, befejezem elnök úr, Alapvető reformokra van szükség, és az, hogy egyes országoknak még mindig megvan a vétójoga, ez csökkenti a demokráciát, és nem erősíti azt. Schaffhauser úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Nem látta talán, hogy már korábban is jelentkeztem az első körben, el, na mindegy, most elmondom, amit ehhez gondolok. Az ENSZ kapcsán én üdvözlöm a reformokat, és főleg azt, hogy a szabad nemzetek új típusú együttműködésekre lehessen rávenni, miközben a szuverenitásuk nem sérül. Az úgynevezett fél nemzetek jelenléte ö, ö, kapcsán fontos, hogy az Európai Unió egységes legyen, koordináljon magán belül, és megmaradjon ezen ugyan a létrejött országok függetlensége. Trump elnök Trumpnak itt véletlenül hasonló az álláspontja. Ami a biztonságpolitikát, védelempolitikát illeti, úgy érzem, hogy azon kudarcok tükrében Minuszka, Minuszka kapcsán a biztonsági tanács tagjai, Franciaország, Oroszország, az USA, közösebben kellene, hogy fellépjenek a külső stabilizálási és biztonságpolitikai kezdeményezésekben. Kicsit szét zilálódott most ez az együttműködési rendszer. Kíváncsi vagyok, hogy Európa mennyiben tudja a terrorizmus elleni harc kapcsán például jobban koordinálni ezeket a biztonsági tanácson belüli együttműködéseket. Mivel portugál vendégünk van most, hát utolsó felszólalunk portugálul szólalhat meg, Anna Gomes. A legfontosabb reform, amire feltétlenül szükség lenne a globális biztonság javulása szempontjából, a biztonsági tanács reformja. A főtitkár javasolhat, támogathatja a reformot, de ennél többre nincs kompetenciája. Meg kéne támogatnunk ebben az előfeszítésében az Európai Uniós tagállamoknak, hogy az Európai Uniónak is legyen például egy állandó ENSZ képviselete, vétójoga, a biztonsági tanácsban, és nem csak annak a néhány országnak, akik valaha biztonságpolitikai szempontból fontos szerepet játszottak. A főtitkár állítólag már erről elgondolkodott eh, a szír, a közelkeleti kérdés kapcsán, és a migráció, az emberi jogok érvényesülése vonatkozásában pedig, és ezt tegnap is elmondtuk, nagyon szomorú, hogy Európa egyes miniszterelnökei kitáncolnak a közös vélemény alól, Orbánra gondolok, és nincs hatásunk arra, hogy ezeket az országokat betereljük a közös irányba. Ami az adóztatást illeti, az is elfogadhatatlan, hogy egyes adóparadicsomok olyan tagállamok kezelésében vannak, mint például az USA. Itt nem csak afrikai országokról van szó, hanem Európai Uniónak is vannak ilyen területei, és minden ENSZ elv határozat ellenére a legfontosabb tagállamok is fenntartanak ilyeneket. Köszönöm. 14 felszólalást hallottunk, és mondjuk 10-15 percünk van, hogy ezekre még reflektáljunk. Még egy gyors gondolat. Mivel október-novemberben majd újra megyünk New Yorkba, szerintem jó lenne addigra egy közös álláspontot kialakítanunk a Brexit hatásai témában is. Parancsoljam, nagykövet úr, válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm, nagyon jó, érdekes kérdéseket kaptam. Megpróbálok mindegyikről mondani valamit. Kezdjük az egyik legnehezebb diplomáciai értelemben. Guterres és Ban Ki-moon közötti viszonyról diplomataként hagyne nyilatkozzak. In a, in a more informal setting. Ezt majd egy informálisabb keretben megtehetjük, de Antonio Guterres az első olyan főtitkár, aki korábban miniszterelnök is volt. És ugye portugál miniszterelnök volt, párt elnök, egy nemzetközi politikai család fontos vezetője. Ezt megkülönbözteti őt a korábbi főtitkároktól profilja tekintetében. A másik ilyen különbség az, hogy tíz éven át foglalkozott menekültügyi kérdésekkel, belülről, kívülről is látja a kérdést, és ez egyfajta kompetitív előnyt jelent számára, ami most jól jön. Ennél többet itt nem mondhatok. Ami az USA véleményének megváltozását illeti, én Samantha Power szorosan együttműködtem, aki Obama elnök megbizatja volt, de még korábbi időszakra is emlékszem, amikor az usa teljesen más volt a hozzáállása az ENSZ-hez. Obama is változott a hozzáállása az első és második elnöksége során. Tehát tegyük ezt egy kicsit perspektívába, és ha elég messzeire visszamegyünk, akkor látjuk azt, hogy az USA-nak voltak olyan történelmi fázisai, amikor nagyon is kritikusan állt az ensz szemben, Nekem a mai, vagy mindennapi feladatom az, hogy amennyire csak lehetséges, közös nevezőket keressek, és van azért bőven ilyen, ezt szögezzük le. De ahol nem sikerül közös nevezőre jutni, ott viszont az európai értékeket, véleményt képviseljem, és hát így járok el, így járunk el. Ez egyes területeken jobban sikerül, mint más területeken. Nagyon nem mindegy, hogy milyen jelzéseket adunk a világ többi országának, amikor az ensz tárgyalunk, vagy az USA-val vitatkozunk, mert van egy ilyen trend sajnos a világban, hogy egyre többen szeretnének kitáncolni a multilaterális együttműködésből. Kína vonatkozásában. Azt látjuk, hogy Kínának a multilaterális biztonságpolitikában egyre fontosabb szerepe van. Ez a gazdasági súlyával összhangban, demográfiai súlyával összhangban érthető. Egy friss ENSZ tanulmány ezt vizsgálta, és egyes kínai javaslatok kifejezetten népszerűek a, az ENSZ-ben. Ami, ami a sarki térség felhasználását, feltárását illeti, ott az úgynevezett sarki sejemút kialakítása tekintetében nem vagyok ennek a kérdésnek a szakértője, de az biztos, hogy az Európai Uniónak ezzel kapcsolatban is kell alakítani a saját álláspontját. Ami az SDG-ket illeti, a fejlesztési célokat, ezeket belső és külső értelemben is komolyan vesszük, tehát újra írjuk a fejlesztési politikát, és itt elég jó elképzelések kurzálnak, és talán jó az ENSZ reputációja is e tekintetben. Egy másik komoly feladat az Európai Unión belüli végrehajtása az SDG-knek, mert ha nem hagyjuk őket végre, akkor milyen alapon kérünk másokat ugyanerre? Nem lennénk hitelesek többé. Tehát az sdg felé azt kell tudnunk meggyőzően bemutatni, hogy az Európai Unión belül is végrehajtjuk az SDG-ket, SDG-ket ideértve például a klíma vonatkozásúakat is. Európa még mindig elmondható, hogy élen jár a klímaváltozás elleni harcban, Párizsi megalapodás is sokat jelentett, történelmi pillanatnak tekinthető. De most akkor végre kell hajtani Párizst, és még közben azt is tudnunk kell, hogy Párizs sem elég, de hát csak lépésenként tudunk haladni. Az ENSZ majd legközelebbi új álláspontját azonban már el kell kezdeni kialakítani. Kínával ezen a területen kiváló az együttműködés. A klímadiplomácia az egyik olyan eszköz, amit én a bizottság külügyi főképviselőjeként örömmel alkalmaztam magam is, és azóta kiforrotta magát ez az eszköz, tanácsi következtetésekben is benne van ez. A klímacsomagot ugye önök is nagy többséggel támogatták, köszönjük ezt. Washingtoni New Yorki munkám során nagyon jó ezt tudni, hogy számíthatok a parlamentünkre, parlamenti képviselőinkre. Önök mást és másképpen mondhatnak el, mint mondjuk a diplomaták egy adott helyzetben, és örülök annak, hogyha önök ezeket a párhuzamos csatornákat kihasználják. Szívesen együttműködünk önökkel abban, hogy minél több népet, országot győzzünk meg a párizsi konszenzus vállalhatóságáról. Köszönöm szépen, Tanak úr, hogy eh, Perfect Portuguese and always a pleasure to, to discuss. Portugál barátságáról eh, tanúságot tett. And the Security Council. A Brexit kérdéséről ön vetette föl, meg a biztonsági tanácsról egyik prioritásom mostanában az, hogy javítsam, erősítsem az együttműködést a biztonság tanácson belül. Csapatom és delegációnk, persze közvetlenül nem vagyunk benne teljes körülön a biztonsági tanácsban. A biztonsági tanács a nem tagokkal is kooperál, de milyen többet szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy akik benne vannak a biztonsági tanácsban, csoportként lépjenek föl, egy európai csoportként, és segítsék a biztonsági tanács döntéseinek európai jellegű meghozását. Ugye két állandó tagunk nem sokáig lesz már a biztonsági tanács tagja, és az Egyesült Királyság ugye kilép, akkor már nem képviseli az Európai Uniót. Én nem vagyok, hál' Istennek, a Brexit tárgyalásokért felelős, de New Yorkból nézve szerintem alapvető és a józan parasztész erre szabad néha támaszkodni, azt mondja, hogy mondatja velem, hogy amely országok közös értékeket vallanak, azoknak a jövőben is együtt kellene szorosan működniük. És ezt sokan sokféleképpen megfogalmazták már, de erről most komoly tárgyalások folynak. Én mindenképpen ezt támogatom, hogy maradjon az Egyes Királysággal szoros a kapcsolatunk, és amennyire lehet továbbra is együtt lépjünk föl. Ezt persze nem kényszeríthetjük ki, nem várhatjuk el, de nem is engedhetjük meg magunknak, hogy megosztottak legyünk a világ legfőbb kihívásai vonatkozásában. Mindez idáig nem láttam nagy különbséget abban, hogy most hogyan működnének az angol diplomáták, mint korábban, tehát egyelőre nem érezhető a Brexit hatása ebben a globális diplomáciában, de hogy ez még majd hogy alakul, ezt még nem látjuk pontosan. Ciprusról. A főtitkárral egyeztettünk, ő azt mondta, hogy ő készen áll, ha a felek készen állnak. És hát támogatnák is ebben, hogy végre megoldás szülessen, és a legutóbbi forduló kudarca után most, ha mindenki kész megegyezni, akkor tényleg megszülessen a megegyezés. Az ENSZ és a Biztonsági Tanács reformjáról, és annak most is mások felvetéseire pedig azt tudom válaszolni, hogy a guteres reformok, amelyekre én is ö, utaltam, nem tartalmazzák a biztonsági tanács reformját. Tehát a biztonsági tanács reformjára vonatkozóan nincsen a főtitkárnak javaslata, ezt egy másik kör, a tagállamok tárgyalják, és ami minket illet, az Európai Unió képviseletét, azzal mi egyetértünk, hogy a biztonsági tanácsot meg kell reformálni, de már az európai tagállamok sem ugyanarra a konklúzióra jutnak ezután, hogy hogyan és mivel a tagállamok nem egységesek, nekem itt hát nem lehet ö, véleményem. Ez nem tartozik a feladataim közé, hogy helyettük véleményt nyilvánítsak, ha alapvetően másképp állnak a biztonsági tanács reformjához az európai tagállamok, akkor hát én ezt nem, erre nem tudok mit mondani. A vétó korlátozása, mint például a, a tömeges ö, genocidiumok esetén, például ö, ö, közös ö, akarat, de más vétókorlátozások tekintetében nem vagyunk egységesek. Ami az emberi jogok alakulását illeti. Vannak, akik azt mondják, hogy az emberi jogokat hatékonyabban kellene védenünk. Jobban, aktívabban be kéne vonni másokat is. Hát, be kell, hogy velem, hogy ez nem volt mindig sikeres. Voltak évek, amikor több hatást tudtunk elérni, voltak, amikor kevesebbet. Stavros Lambrinidis, mint az emberi jogok külön megbizotja, és Morgerini asszony, Mogherini asszony a déli országokat rávették arra, hogy lépjenek föl együttesen az emberi jogok védelméért. Tehát nem csak Európa és Kanada mondja azt most már, hogy az emberi jogokat meg kéne védeni, hanem déli fejlődő országok közül is egyre többen belátják ezt. Noha óriási egyéb nehézségeik vannak, elkezdődött náluk is az emberi jogok védelme. Tehát a prioritások közé emelték őket egyes déli országok is. És amikor ideológiai vitákra kerül sor, akkor az önök kreativitására, a küldi bizottság kreativitására is szükségünk van és számítunk az önök véleményére, javaslataira, hogy milyen reformokat támogassunk. Jelenleg tény, hogy elakadás van. Minsk mindenképpen a jövő útja. A béke fenntartásnak több módjáról zajlanak a viták. Moszkva és Kiev egymással arról vitatkozik most, hogy mekkora mértékű legyen ez a erőfeszítés. Köztük feszültségek vannak, mi csak követjük a témát. Ami a migrációt illeti, itt jelentősen változik a hozzáállás. Ö, igen, egységes európai véleményt kéne képviselnünk, és ha értem, hogy ezt nehéz létrehozni, a Human Rights Center migrációs politikája ö, szervezeteivel együttműködő. Nem akarok én bacskor asszonynak itt most tanácsokat osztogatni. Nekem az én szerepem csak az, hogy hát végül is az Európai Unió kezdeményezte a globális kompaktot. Mert rájöttünk, hogy a migráció nem európai, hanem globális probléma, és ezért globális válaszokért kiállt. Ezt mindenki kinyilatkoztatta, a New Yorki nyilatkozatban, elkezdődtek a tárgyalások ennek a jegyében, és a migránsok témában. Most jó, mindenki ö, elmondhatja véleményét, de valamilyen egységre jutnunk kell. Ha megosztott Európa, akkor nem tud majd a további vitákra hatással lenni, és ez nekünk sem jó. Az Unió New Yorki jelenléte tekintetében, és jó lányan erről már szólt, erősebbek vagyunk, mint valaha az ENSZ rendszerén belül, láthatóak vagyunk, fontos szerepeket osztagot töltenek be európai politikusok. Most már csak a biztonsági tanács belső hatékonyságának növelésére a feladat. És az, hogyha hogy a lehető legtöbb a közös álláspontra jussunk. On, uh, I think I referred to human rights as well. Let me see. Yeah. Uh... Az emberi jogokra utalva, sen, semmilyen kérdést nem akarok megválaszolatlanul hagyni. Egyetértek azokkal, akik nem akarják azt, hogy az Európai Unió egy képviselet rendelkezzen az ENSZ-ben, és vannak, akik pedig ezt akarják, tehát itt mind a két oldalt megértem. Kicsit nehéz kérdés ez, de hát a vita folyik itt is, New Yorkban is. Nagyon sok mindent mondhatunk ez ügyben, adózás ügyben, annyit mondhatok az ENSZ igazából, nincs elkötelező ez ügyben, talán más fórumkon kellene elsősorban ezzel foglalkozni. Tehát ezen a fronton sok minden nem történik az Euró az ensz belül, folynak a viták az OECD-n belül és más fórumokon, de nem feltétlenül uh, itt tudják, hogy hol találjanak meg, szívesen bárkivel, bármikor leülök beszélni hogyha New Yorkban van dolguk, akkor csak szóljanak, bármikor szívesen találkozom önökkel. Azt hiszem, hogy a képviselőknek fontos szerepük van, persze csak a saját hatáskörükön belül mégis sokat segíthetnek nekünk abban, hogy a céljainkat elérjük, és a Mm, mm, saját értékeinket mindemellett megőrizzük. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen, nagykövet úr. Mindig fontos számunkra, hogy beszámoljanak nekünk arról, hogy mi folyik New Yorkban. Már nagyon várjuk, hogy pár érdekes napot eltöltsünk ott. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezártnak tekintjük. Thank you, obrigado. Következő napi rendi ponttal folytatjuk. Claire moody -val. Okay, is our guest speaker Ambassador Matthias Paula? Matthias Paula nagykövet meghívott vendégünk itt van, mert igen, látom. Itt van már. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, Tudom, hogy van, akinek hamarabb el kell mennie, ezért azt javaslom, hogy körülbelül egy óra alatt lezárjuk, 11-15-kor fejezni az ülést, mert más elfoglaltságuk is van. Az AFED-ben úgy tűnik, hogy Portugál délelőttünk van. Mateus Paula szintén. Portugál, aki az Európai Unió delegációjának vezetője Nigerben. Üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. Legutóbb Nigerben találkozhatunk önnel, Hagadesben is akik nem ismerik teljesen a helyzetet Nigerben, hogy is fogalmazzak. Igazából olyan eh, hatékonyan működő demokratikus ország, ahol, amiről csak álmodunk máshol, az Európai Unióval jól együttműködnek. És a francia erőkkel is, akik a Gyabarakán misszióban működnek. Nagyon jó volt vendéglátás volt élvezhettünk, amit még egyszer köszönünk, meg is adom a szót SZEDE AFET közösen rendezett meghallgatása a SZEDE, amiben senki nem akar semmit mondani, akkor rögtön meg is adom a nagykövet úrnak a szót. Thank you, Mr. President. First of all... Nem szépen, elnök úr. Először is elmondanám, hogy milyen nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. április elejére Monsieur President. Tehát, elnök úr, ha nem bánják, akkor egy pár szót szólnék arról, hogy milyen is a helyzet Nigerben. Mik a nagy, legnagyobb kihívások? A világ legszegényebb országáról van szó. A az ENSZ eh, human Indexe kapcsán. Mert Mali, eh, Líbia és eh, Boko Haram között található, tehát tudjuk, hogy nagyon nehéz a helyzet. Szinte csoda, hogy egyáltalán van még ilyen ország, Európához szorosan kapcsolódó országról van szó. Az Európai Unió eh, hagyományos partnere Nigernek, a szegénység elleni harcot segíti, a fejlesztést segíti, a, a terrorizmus biztonsági problémák miatt, illetve a migráció és nyomás miatt tranzitországá vált de persze nem csak tranzitország, innen sokan, sok nigéri is ö, ö, például elefánt csontpartra, illetve Togóra ö, Togóba menekül. Az éghajlat változás is egyre inkább máshol üzi az embereket a föld problémák miatt. Célország is, mert nagy vonalú Niger a menekülteket szívesen fogadják. Boko Haram was around 300 people uh, displaced. Boko Haram miatt 300 ezeren menekültek el a hozott honukból, Tilaberi mellett például Maliból 60 ezer menekült érkezett. Lássuk most Európát. Az igazi nagy kihívás persze a tranzit volt, mert eddig Nigerből Európába sokan nem érkeztek. Nagy eredményekről számolhatok be ezügyben, mert 2016-ban körülbelül 70 ezer migráns ment keresztül Nigeren, és 75%-uk ezeknek Lampedusa-ba érkezett. is the reasons for these achievements? I would say first, first condition uh, to have. Uh, a legfontosabb ezeknek a céloknak az elérése érdekében a politikai akarat volt. Niger, Niger nagyon jó partner az Európai Unió számára. Mit értek az, ez alatt pontosan? Hát a lavalettai konferencia előtt nagyon világosan kimondtam, 2015 végén, hogy gyakorlatilag az emberkereskedelem, a drogkereskedelem, terrorizmus és fegyverkereskedelem között kapcsolat áll fenn, és gyakorlatilag mindezek finanszírozzák a terrorizmust. úgy értelmezték a helyzetet, hogy a jogállamiság és egyáltalán az állam léte volt kérdéses. Volt egyébként tervük is Lavalettában, májusban, és kérték az EU segítségét. De egyébként el is fogadtak már egy törvényt az embercsempészet vagy emberkereskedelem ellen, és Ebben volt egy narratívájuk, és hogyha elmegyünk Nigerbe, akkor ott láthatjuk, hogy az emberek értik a helyzetet az ember kereskedelem kapcsán. Találkoztam egyébként az igazságügyminiszterrel is, és többen megkérdőjelezték ennek a törvénynek a létjogosultságát, sőt, töröltetni akarták. Egyébként egészen világos volt, hogy ennek az a célja, hogy az emberkereskedelem megmaradhasson. Persze az emberek nagy része, vagy hát a parlament nagy része a fejlesztést szeretné, tehát ez egy kisebbségi vélemény volt, de a miniszter azt válaszolta, hogy azért létezik ez a törvény, mert ez a mi érdekeinket szolgálja, hiszen májusban volt egy drámai helyzet, nőket és gyermekeket találtak a sivatagban és ezzel az ügyel kapcsolatban is kérték, hogy segítsük őket, és adjunk, nyújtsunk alternatívákat az embereknek. A nigériai hatóságok, amikor érezték, hogy erős az Európai Unióval való kapcsolatok, és a projektek beindultak, persze voltak frusztrációk is, mert hát nagyon sürgős volt a helyzet, és mindig időre van szükség ahhoz, hogy fel tudjuk gyorsítani a fejlesztést, mi azt szeretnénk elérni, hogy minél gyorsabb hatása mutatkozzon meg ezeknek a projekteknek. De most már el is indultak, sőt folyamatban vannak, persze többre van szükség, mindig többet szeretnénk elérni, és nagyon nagyra értékelik a partnereink mindezt. Szeretnék az EU segítségét kérni a biztonság garantálásában is, van egy polgári misszió, amely egyébként már ott dolgozik 2011 óta, és a, az elején az volt a feladata ennek a polgári képzésnek, hogy a rendőri, illetve katonai erőket kiképezték az emberkereskedelem ellen, és aztán a határi rokon való együttműködés lett a cél. Ennek nagyon nagy ereje volt. Van egy olyan projektünk is, amely a közös nyomozói a csoportok vagy csapatok kialakítását célozza. Francia és spanyol rendőrök vesznek részt ebben, és segítenek az ottani hatóságoknak és rendvédelmi szervezeteknek az emberkereskedő vagy csempész hálózatok felgöngyölítésében. Én azt gondolom, hogy ezek a feltételek kellenek, a sikerhez. Politikai akarat, ez megvan, és szerencsére ez viszi előre az egész ügyet. Sajnos a mikrofon kikapcsolódott. And second... Másodszorban politikai együttműködés és partnerség az EU részéről. Nem csak az Európai Unió, hanem általában a tagállamok is részt kell, hogy vegyenek ebben a munkában. Én elmondtam már, hogy rengeteg látogatásra került sor, Macron elnök, még korábban Holland elnök, Gentiloni úr, Mogherini asszony volt egyébként az első, amikor megkezdte mandátumát, akkor először Nigerbe látogatott el. Tehát ez nagyon erős üzenet az ő számukra. Március 16-án pedig lesz egy nagyon fontos találkozó a belügyminisztériumok között. Párizsban Franciaország, Spanyolország, Németország és az Európai Unió részvételével volt ez első, vagy lesz az első ilyen találkozó. Avramopoulos biztos is ott lesz, és az G5-ök, és a migrációs származású országok, Líbia, Elefántcsontpart és még néhány más ország is ott lesz. Hát a terrorizmus az nagyon nagy kihívás, a G5-ök csúcs találkozója nagyon nagy siker volt itt Brüsszelben. Ott sikerült 450 millió eurót összegyűjteni erre a célra. A G5-ök vezetői most az ásztaljukra a fenntarthatóságot tűzték ki. Amennyiben a hetes cikkel vagy fejezettel kapcsolatos mandátumot kérik, hát itt nincs még konszenzus, de a partnerséget tovább kell építeni, fejlesztés, biztonság, és általában a problémák gyökerénél kell hatnunk, tehát együtt kell működnünk a migrációs származási országokkal, a munka ügyi világszervezettel és más szervezetekkel is egyet kell működnünk, hiszen tudjuk azt, hogy a CNN sokkoló képei után azért sikerült egy kicsit a figyelmet ráirányítani a problémákra a származási országokban. Most már tulajdonképpen jobban meg az együttműködés, és azt hiszem, hogy lendületet tudtunk adni ennek a az együttműködésnek, és végül is hosszú távban kell gondolkodnunk, fejlesztés, oktatás, demográfiai problémák. Demográfia az egy nagyon nagy terület, ez nagyon nagy problémákat vethet fel. És itt természetesen várva az önök kérdéseit, lezárom a mondani valómat. Köszönöm szépen! Ez egy nagyon érdekes találkozó volt talán a legérdekesebb számomra az elmúlt négy év során, és még ehhez hozzáfűznék annyit, hogy Niger valóban nagyon megbízható partner számunkra, annak ellenére, hogy ennyire szegény országról van szó. Bármilyen erőfeszítés, amelyel őket támogathatjuk, az nagyon bölcs döntés a részünkről. Nézzük most a kérdéseket. Négy kolléga kíván hozzászólni. Páncéri úrral kezdenénk. Köszönöm szépen. Csak két rövid megjegyzésem lenne. Az ön véleményére vagyok kíváncsi, és örülök annak, hogy itt van egyébként. Az első megjegyzésem a következő. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Niger... Hall engem, uram? Hall? Hall engem? Tehát nagyon sokakban az a vélemény alakult ki, hogy Niger egy új, majdnem, hogy Európai Uniós ország lett, mert eh, miután nem volt közös eh, migrációs politikánk, gyakorlatilag externalizáltuk a határainkat, és ezért fontos volt az, hogy Nigert ebben a folyamatban központi szerephez juttattuk. De mindez problémákat is felvet. És ezzel kapcsolatban érdekelne az ön véleménye. Természetesen a bevándorlás kapcsán sokkal több ellenőrzése kerül sor, és egyébként Agadez, amely mindig is egy választó vonal volt a migráció kapcsán, itt most rengeteg ellenőrzést vezettek be, és ezért úgy tűnik, hogy kevesebben választják ezt az utat a migránsok közül, de azért még vannak arra is. Egy kicsit a sivatag irányába és kisebb falvak irányába vándorolnak most az emberek, mások pedig inkább elbújnak, de gyakorlatilag most nagyobb a kockázata annak, hogy ezek az emberek drog vagy fegyverkereskedőkkel kerüljenek kapcsolatban, hiszen rengeteg dzsihádista csoport is jelen van a régióban. Egy második megjegyzés arra vonatkozik, hogy egy nagyobb katonai jelenlét az országban, amely a gyakorlatban úgy amelyet úgy értelmeznek a gyakorlatban, hogy ezen keresztül meg lehet fékezni a migrációt, de azért erre is van egyfajta reakció az országban, mert ez bizony a dzsihadista vezetők, mint Szaraui és mások azt mondják, hogy az országot megszállták, és ez talán problémákhoz vezethet, akár a katonák számára is. Úgyhogy ezzel kapcsolatban az önvéleményére vagyok kíváncsi, hogy ez a művelet, amely az egész terület jobb ellenőrzését célozta meg, ez vajon tényleg gyümölcsöző megoldáshoz vezet-e, vagy pedig inkább csak egy puskaporos hordó, amely majd a közel jövőben fog felrobbanni? Köszönöm szépen. Anna következik, illetve, hogy nem, Charles Tenok következik. Köszönöm szépen. Páncéri úr, az olasz választások eredménye fényében azt szeretném mondani, hogy az ellenőrizetlen migráció a száheli övezetből vagy szubszahariánus Afrikából hatalmas kihívás, nem csak ezokon a területeken, hanem az Európai Unióban is. Hiszen ön is látja azt, hogy a populista pártok ebből hasznot húznak, és nincsenek megfelelő megoldások sem. Tehát látjuk azt is, hogy ami a Szahelben történik, Ugye a klímaváltozással kapcsolatos problémák óriási veszélyforrást jelenthetnek a következő évtizedek szempontjából Európa számára. De most nézzük inkább a jelenlegi helyzetet. Az amerikai katonák jelenléte a régióban száheli övezettel kapcsolatban volt egy parlamenti jelentés, ez nagyon sajnálatos ebben a régióban. Ugye mindig is arra fókuszálunk, hogy gyakorlatilag Afrika nyugati tehát egy nyugat-kelet irányú folyosó, ugye migrációs folyosórájáról van szó, és itt a szervezetbűnözés, bűnözés, a nemzetközi ter- terrorizmus, a drogkereskedelem és minden másnak a bűnfészke ez a terület, tehát nem csak Afrikát destabilizálja, hanem globális hatásai is vannak ennek a folyosónak. Ugye itt nagy mértékben megtörténtek már Szíriában és Irakban is a problémák, és azt is láthatjuk, hogy ez az egész szaheli övezet, ez egy mindenféle törvényektől, szabályoktól mentes terület. És az egyik legnagyobb probléma az az volt, hogy ezekben az országokban még a határvonalak sem világosak, ezek nagyon gyakran a leszúrt botok a sivatag közepén, és nagyon nehéz konkrétan ellenőrizni az emberek mozgását, főként a terroristák illegális mozgását, vagy a szervezet bűnözői csoportok helyzetváltását. Niger, ha jól tudom, nagyon nagy mértékben iráni ellenőrzés alatt is áll. Ez pedig hát nagy probléma a nemzetközi terrorizmus szempontjából is, rádióaktív anyagok exportját illetően az urán bányák mennyire biztonságosak, vagy ezeket mennyire tudják ellenőrzésük alatt tartani. Köszönöm Charles Tenok, most pedig Lőzing asszony a GUE-tól következik. Köszönöm szépen. nagyon érdekes magas szintű EU-Afrika konferenciánk volt itt nemrégiben, ahol nagyon érdekes új tanulságokat tudtunk levonni. A probléma nagyon sokrétű, és ha azokkal az országokkal tárgyalunk, akik érintettek, akkor azt látjuk, hogy valószínűleg elkerülhetetlen, hogy új problémák is jelentkeznek majd. majd. És Nigerből például egy ember nagyon plastikusan mutatta be, hogy a határokon átnyúló kereskedelemnek régi hagyománya van, és ez egy tradicionális üzleti modell. A legfontosabb élelmiszereket így szerzik be. Tehát itt nem csak az illegális kereskedelem, terrorizmus és emberkereskedelem zajlik a határokon átnyúlóan, hanem teljesen normális ö, üzleti modell az, hogy átjárnak a határon. és a szakelevezetben, ha ez nem lenne lehetséges, akkor még súlyosabb lenne a helyzet. Ezért kompenzációs ajánlatokkal kell élni. Ezek opcióként már felmerültek, és elemezzük őket, elemzik őket. Elhangzott az is, hogy Niger ben olyan feszültségek gyűltek föl, amelyek bármikor robbanhatnak. Az ENSZ is arról számolt be, hogy ez nem mehet így tovább, mármint az, hogy ha a menekültek tovább áramlását valamilyen nem módon nem próbálják maguk is korlátozni. Ugyanakkor tömegek pusztulnak el most már a, a sivatagban. Az ARD-n volt egy adás, ahol egy nigeri katona az ENSZ-től könyörögve követelte, hogy, hogy legalább hát kutakat hozzanak létre a menekülési útvonalak mentén, mert egyszerűen nagyon sok menekülő szomjan hal. És az emberi jogok helyzete az Amnesty International jelentés alapján katasztrofális. A menekülteknek semmilyen jogai nincsenek, és ezt is meg akartuk tudni, hogy milyen az emberi jogi helyzet, és hogy a, az ötök csoportja intézkedéseinek volt-e, van-e valamilyen fenntartható, stabilizáló hatása. Most pénteken Burkina Fazóban egy támadás 20 ember életét követelte, és ez állítólag az al a reakciója a szaheli ötök fellépésére. Tehát egyfajta ördögi kör van kialakulóban, hogy bármit is akarunk tenni, még a jó szándékú fellépéseknek is destabilizáló hatása lehet, és, és váratlan, kiszámíthatatlan következményei. Végül pedig meg szeretném kérdezni, hogy ön szerint a, mennyi a költsége ennek az Szaheli 5-ös csoportnak, én sok milliós nagyságrendről hallottam, meg tudja erősíteni ezt. Utolsó felszólalunk a zöld frakció tagja. Szeretnék az utolsó megjegyzéshez csatlakozni. Az EU-val való együttműködés elsősorban fejlesztési támogatások, nevelési, oktatási, programok finanszírozása területén valósul meg. Érdekelne, hogy konkrétabban hogyan, főleg a fejlesztési támogatások érdekelnek. Sokszor azt látjuk, hogy az afrikai országokban a fejlesztési támogatásoknak van ugyan némi pozitív hatása, például vetőmagok bevitelével, de másfelől pedig magát a bűnözést is generálja, és így meg hát károkat okoz. Érdekelne, hogy a mezőgazdasági támogatásoknak milyen hatása van. Van-e bárkinek még mondani valója, nagykövet úr? Akkor kérem, hogy most válaszolja meg a kérdéseket. Még lenne nekem is egy kérdésem, vagy kiegészítésem, Lőzing asszony részletesen beszélt a g fellépéséről. Decemberben láttuk azt saját szemünkkel is. Minden nigeri ö, szereplő hálával adózott az intézkedés, a fellépés elindításáért, a terrorizmus elleni harc segítésért. Ugye Agadezben nagyon sok embernek tette tönkre az életét a terrorizmus, nem csak közvetetten, hanem közvetlenül is, hiszen az egy turisztikai célpont volt, és most már senki nem utazik oda, az egész üzleti modell összeomlott, nincs miből megélni azoknak sem, akiket közvetlenül nem érintette a terrorizmus. Tehát nagyon jó, hogy egy katonai békefenntartó fellépés elindult, és nagy támogatottsága a részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! A feltett kérdéseket is, ezek nagyon aktuálisak, megpróbálok többé-kevésbé sorrendben végigmenni rajtuk. Először is a határ externalizációja miről beszélünk, az Európai Unió ki távolabbra tolja külső határait. A libiai helyzet ismeretében, ahol több párhuzamos kormány működik, tehát igen bonyolult a helyzet. Azt hiszem, hogy kicsit finomítani kell a dolgokat. Az Európai Unió számára Niger nagyon fontos partnerország, mert az is világos, hogy a geostratégiai helyzete is szempont biztonsági ügy szempontokból, amelyekre már utaltak, a terrorizmus problémája miatt, nem szabad ezt sem elfelejteni. Ez igen komoly kockázat eh, a száhelővezet, Niger és Európa szempontjából is, mert eh, Európa kapuinál található. Ő alapvetően ez gyakorlatilag szinte Európa. határán található. Az nagyon fontos, hogy egy megbízható partnerről van szó. Még akkor is, hogyha a világ legszegényebb országáról beszélünk, a szuverenitásuk nagyon fontos számukra, és nem akarják a mások által elkövetett hibákat újra elkövetni. Gondolok itt például Malira, beaucoup pour la communauté internationale. A nemzetközi közösség számára nagyon nehéz egy ország szuverenitását visszanyerni, hogyha egyszer elveszti. Niger esetében tehát ezt kell látni, hogy egy teljesen más kontextusban vagyunk. Először is az, e- a miniszterelnök Tuareg az államfős Tuareg. Tehát megvan alapvetően az együttműködésre a hajlam. Ez nagyon fontos. A katonai jelenlét a Brankán művelet ten keresztül az Európai Unió, illetve Franciaország már régóta jelen van Nigerben. Ez fontos. Németország is egyre inkább jelen van Nigerben és a Szahelvezetben. Korábban az amerikaiak is jelen voltak, Olaszország is megjelent, És persze az Európai Unió civil műveletéről sem szabad megfeledkeznünk. Tehát számos párhuzamos fellépés van. Persze, látjuk, hogy a lakosság hogyan reagál, tehát mennyire kényes kérdés az, hogy katonai pázisokat telepítenek egy országba. Éppen ezért körül tekintően kell eljárnunk a kormányzatnak és az elnöknek nem kevés erőfeszítésébe telik az, hogy elmagyarázza az embereknek, hogy miért van katonai jelenlét az országokban. A terrorizmus egy igazi veszély. Ezt Burkina Faszóban is láthattuk, vagy elefántcsontparton vagy valóban Nigerben is megláttuk ezt. Máliból indul a probléma, és aztán utána nagyon nehéz ezzel bármit kezdeni. Mégis egy, egy, egy működő államról van szó, és jó néhány ö, ö, terrorista támadást sikerült elhárítani, de hát a Száhel elnökeként nyilván célpontként jelenik meg Niger. Gondoljunk itt például Mali, Niger és Burkina faszó között található ö, régió nagyon instabil. Például professzorokat is meggyilkoltak. Nagyon sok, illetve tanárokat is meggyilkoltak. Gyerekek vannak, akik nem tudnak iskolába járni. Tehát, hogyha nincs biztonság, akkor nincs fejlődés, fejlesztés sem van persze radikalizmus is, ami összefügg a szegénységgel. Milyen megoldást lehet, milyen reakciót lehet erre adni? Tehát biztonság és fejlesztés párhuzamosan kéz a kézbe kell, hogy járjon. Az oktatásról hadd mondjak valamit. Ez egy nagyon komoly probléma. Az oktatásba masszívan kellene pénzeket fektetni, mert kecseg a demográfiai bomba. A világ legszegényebb országában a legnagyobb a fertilitás, tehát a születési arányszám egyfőre jutó, de nem minden fekete, nem minden negatív, ennek is van egy pozitív oldala. Mire gondolok? Uszfufu elnök úr például a fiatal lányok iskoláztatása terén nagyon komoly eredményeket ért el. Az összes muzulmán és arab országban sikerült ezt a demográfiai átmenetet végre hajtani, tehát a jelenlegi demográfiai statisztikák eh, mellett 6 eh, 6000 iskolai helyet kell minden évben létrehozni, ez a jelenlegi forrásaik mellett elképzelhetetlen. Tehát ö, eh, ö, mennyiségi megoldásokat kerestek az oktatásra, nem megfelelően képzett tanárokat vettek fel, de ezen a téren az Európai Unió támogatásával sikerült egy nagyon bátor és ambiciózus reformot kezdeni, éppen azért, hogy a mennyiségi utána a minőségi oldalát is megdolgozzák az oktatásnak. Óriási munkáról van szó, amit támogatunk. Az oktatás mellett ott van az egészségügy, vagy a szociális ellátás kérdése, a, ami az élelmiszerellátást illeti, és a vidékfejlesztés is felmerült ez ügyben, az Európai Unió támogatása kapcsán Niger kapja az Európai Fejlesztési Alapból egy főre jutolva, számolva a legtöbb támogatást. A félidős felülvizsgálattal 80 millió eurót ítéltünk pluszban Nigernek. Ezen pénzek többsége az élelmiszerellátás biztonságát szolgálja, és aztán persze az alapes szociális ellátásokat, oktatást, a jó kormányzást, igazságszolgáltatást. Bonyolult tehát a helyzet, éppen erre mi is, ezért erre mi is komplex módon próbálunk reagálni. Rövid és hosszú távú megközelítésre is szükség van, egyelőre nem engedhetünk ki. Afrika, illetve azon belül Niger nem csak nehézségeket, hanem lehetőségeket is rejt számunkra. Dolgok változnak, van innováció, rengeteg fiatal születik. A digitális forradalommal egyre több ben keresik a fiatalok közül a boldogulásukat, nyilván ez a migrációs nyomást is jelent. Az éghajlatváltozásról tudjuk, hogy milyen óriási kihívást jelent. Ez ügyben nincs köztünk vita, és ezen is persze tovább fogunk dolgozni. Tudjuk, hogy a sivatagosodást nem könnyű megállítani, próbáljuk valahogy visszaszerezni a termőföldet, de hát az éghajlatváltozással párhuzamosan még többet kell tennünk ezen a téren. Nigeriák nigeriek a nigeriekért kezdeményezés. szintén az élelmiszer ellátást, az étkeztetést szolgáló program, amely modellértékű. A csempészet, az ember csempészet valóban komoly probléma nekem a Nemzetközi Migrációs Szervezet táborában többször is jártam, és olyan elképesztő drámai történeteket meséltek eh, el nekem az ott lévők. A CNN videó, nem, én nem a CNN videóból eh, értesültem mindenről, mi tudtunk ezekről a fájdalmas történetekről, és higgyék el nekem, hogy a kommunikáció terén is mindent megteszünk, hiszen ezek a drámai történetek segíthetnek bennünket abban, hogy másokat visszatartsunk attól, hogy útnak induljanak. De hát az ember csempészek ellen fel kell lépni, hiszen végső soron mégiscsak ez adja a megoldást, tehát ez bonyolult, nem egyszerű. Rövid, közép és hosszú távú megoldásokra egyaránt szükség van, mert azt tudjuk, hogy a migrációs nyomás az nem enyhül majd, éppen ezért meg sokszorozott erőfeszítésekre van szükség, és azt hiszem, hogy paradigmaváltásnak is itt lenne az ideje, levonni az eddigi hibákból a, is a következtetéseket. Valóban itt az ideje annak, hogy komolyabban, még komolyabban felépjünk, mert valódi ez veszély, ezért segítenünk kell. A közel-keletről, Szíriából, Irakból érkező terroristák kapcsolatban vannak információink, hogy Líbiában a szállövezetben is megjelentek, letelepetek ezek. Mit tehet az Európai Unió? Egyre nagyobb mértékben vagyunk jelen. Nagyok a reményeim, mert a, a tagállamokkal ott a helyszínen Nigerben ö, alapvetően példaértékű az együttműködés. Az Africa's Trust Fund ügyében például a skandináv országok, Németország, az emberi jogokról még nem is beszéltem, és ha már itt tartunk, amikor a g csúcsára sor került, akkor tehát Dánia, Hollandia és Svédország szerveztek egy szemináriumot, egy konferenciát az emberi jogok témájában. A ez egy nagyon jó vitát kezdeményezett. Azt hiszem, hogy megvan a szándék a Nigerben arra, hogy együttműködjenek ez ügyben. igen, a kiskorúak kérdéséről, illetve az uránium, bocsánat, bányászat és az uránium kérdéséről. Tíz tizennyolc százalék ról beszélünk. Egy annyira nehéz a helyzet, hogy mivel az uránium árak összeomlottak, csökkentek, és ez óriási részét adták ki, adták a költségvetésnek, ugyanígy az olaj. A nagyon fontos szerepet játszott tehát az uránium és az olaj ebben a kereskedelmemben. Persze csökkentették a befektetéseket is ezen a téren. Jelenleg alapvetően az urániumbányászat nem megtérülő, de egyetértek, hogy alapvetően biztonságos a helyzet. Ott vannak az amerikaiak is, akik most építenek egy bázistagadásban, megpróbálják a jelenlétüket megerősíteni, és az amerikai katonák ügyében négyet öltek meg közülük egy rajtaütés során. Nagyon drámai, nehéz helyzet volt ez, de azt hiszem, hogy az amerikaiak jelenléte valószínűleg még tovább fog nőni az egedesi bázisnak köszönhetően. Nem tudom, hogy elfelejtettem-e valamit, remélem, hogy mindenre kitértem. Köszönöm. Oui, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Vannak-e további kérdések, megjegyzések a kollégák részéről? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor kedves nagykövető úr, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk ide Brüsszelbe ma délelőtt, és köszönjük a fontos munkát is, amelyet végez. Természetesen a parlamenti képviselők is nyomon követik a helyzetet. Következő napirendi pont az egyéb kérdések, úgy tűnik senki részéről. Akkor a következő ülésünk március 12 ö, Strasbourgban, és a Európa Tanács elnök ö, főtitkárával is eszmét fogunk eszmét fogunk cserélni az ukrajnai gázellátásban mutatkozó problémákról, és a naftogáz Ukrajnától is jelen lesz egy képviselő. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó napot kívánok!